pozíciókban, a tőzsdén jegyzett vállalatokban. Először a szerzők, két szerző kap szót, először Régner asszony két percben. Köszönöm szépen, hogy a férfiak és nők egyenlő és arányban szerepelhérnek a felügyelő bizottságokban, kötelező szabályok jelennek Európa szerte. Különben semmit sem érünk el. Csak azokban az államokban, ahol kötelező szabályok érvényesülnek ez irányban, látunk igazán jó előrelépéseket, és itt dolgoznak nők szép számmal ezeken a posztokon. Az Európai Parlament elvégezte a rárót feladatot. Mit akarunk? Azt akarjuk, hogy a tőzsdényezett vállalatoknál a nők aránya 2020-ig 40%-kal nőjön, és mivel akarjuk ezt elérni? Azzal, hogy objektív eljárásokat vezetünk be, objektív eljárásokat. Azaz a legjobb férfiak és a legjobb nők kerüljenek kiválasztásra, ez jó a gazdaságnak, és igazságos is. És pusztán erről van itt szó. Ez egyfajta ajánlat a tagállamok számára. És aztán azt is látni kell, hogy országok, mint például Németország számára lehetővé kell tenni, hogy nemzeti tagállami erőfeszítéseiket, mindazt, amit megpróbáltak, amit az elmúlt években és most, hogy annak érdekében, hogy magasabb aránya legyen a nőknek a vállalatoknál, ezt be is számolják, föl is értékeljék is. Ez tehát egy jó ajánlat a tagállamok irányába, annak érdekében, hogy fogadják a jelentést, legyenek bátrak. Ez a témadosszié teljes mértékben kitárgyalt, kiérlelt anyag, itt van az asztalon. A luxemburgi elnökségnek szeretném megköszönni azt, hogy, hogy energikusan nekifutott, egy utolsó nekifutással arra törve, hogy a tagállamok is felszálljanak erre a hajóra. December 7-én lesz a következő foglalkoztási miniszteri tanács. Itt tudjuk felhívni majd a tagállamokat arra, hogy tekintsék át az egész témadossziét. Nagyon rendkívül finoman fogalmaz, és ha elfogadják, annak a végeredménye jó lesz a férfiaknak, jó lesz a nőknek, jó lesz a gazdaságnak, és talán még utolsó szó, éppen a menekült tragédia fényében és az esélyegyenlőség fényében az európai értékek mellett érvelve nagyon fontos, hogy a vállalati irányítást vegyük komolyan európai szinten is a nemek közötti egyenlőség tárgyában. Köszönjük, Regner úr! Most Gabriel asszony következik két perc. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Először is szeretném megköszönni önnek, biztos asszony, illetve a luxemburgi elnökségnek, és különösen eh, Mücs miniszter asszonynak azt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy eh, eh, mozgásba lendítsék újra ezt az ügyet. Sajnálatos módon két évvel az első olvasatos parlamenti szavazás után eh, gyakorlatilag ugyanazt a beszédet elismételhetném, mint amit akkor tettem. A parlament elvégezte a munkát, a tagállamokra tartozik most az, hogy eh, feltűrjék az ingújat, eh, és elérjék azt, hogy a nők és férfiak egyenlősége ezzel is kiteljesedjen Európában. Úgy tűnik, hogy vannak még szkeptikusak az irányelvvel kapcsolatban. Ugyanakkor a tények azt mutatják, hogy az igazgató tanácsokban a nők nagyobb aránya jobb irányításhoz és jobb gazdasági teljesítményhez vezet. Használjuk ki a nők potenciáját is, hogy így érjük el a gazdasági és társadalmi célja céljainkat. A jogalkotási nyomás működik. A mai nap és az irányelv korábbi nyilvánosságra hozatala óta 15,8-ról 20 százalékra nőtt a nők aránya. Úgy tűnik, hogy eh, a jogalkotási eh, nyomás eh, működik, tehát már is beleszámítják a vállalkozások ezt az irányelvet a kompetens nők kiválasztási folyamatában. Pozitív elemzések, pozitív eredmények lehetnek a hierarchia különböző szintjén is. Azok, akik nem, nincsenek még meggyőzve, legalábbis legyenek pragmatikusak. Van egy másik általános megjegyzésem is, a választott jogalap és az eszköz, az irányelv, tehát nagy mozgásteret ad a tagállamoknak. Amire most már két éve várunk, az az, hogy a tagállamok is kötelezettséget vállaljanak. Három kulcs szóval zárnám, felelősség, rugalmasság és igazi felelősségvállalás, és minden a szavak mögé pedig fel kell sorakoztatni a tagállamokat. Köszönöm. Köszönöm a tanács nevében, Schmidt miniszter úr kap szót. Elnök úr, képviselő hölgyek és urak, Regner asszony és Gabriel asszony. Először is örülök annak, hogy itt most alkalmam nyílik a parlamenthez szólni, és beszámolhatok a munkák előrehaladásáról, ami ezt a bizottság irányelvet illeti a nő-férfi egyensúly javításáról az igazgató tanácsokban. Nos, ezen dossziéval kapcsolatosan a parlament már elfogadta álláspontját első olvasatban, ahogyan önök erre emlékeztettek, melyben széles körben támogatja a bizottság megközelítését. A bizottság új számadatokat tett közzé októberben a nemek közötti egyensúlyról az igazgató tanácsokban, tőzsdejelzett vállalatoknál, és ezek a számadatok azt mutatják, hogy az EU-ban az igazgató tanácsok csupán egyötöde nő. Nos, ezek a számadatok rendkívül alacsonyak, de mégis bizonyos előrelépésről tanúskodnak. Nagyon-nagyon türelmesnek kell lennünk ahhoz, hogy elérjünk az egyensúlyhoz, vagy a nemek közötti egyenlőséghez. Valóban máshogyan kell ezt szabályozni, és kicsit meg kell gyorsítani ezt a folyamatot. Nem kell elfelelkeznünk arról, hogy 2010-ben, amikor az uniós szintű vita megkezdődött, akkor 10-ből mindössze egy tag volt az, ügyvezet, az igazgató tanácsokban hölgy. Tehát folytatnunk kell a probléma megoldására irányuló kísérletet. Nos, a 21. században nincs sok arra, hogy az igazgató tanácsokat férfiak uralják nagyobb egyensúlyra van szükség, és ez mindenképpen egy pozitív jelzés, amelyet a társadalom egésze felé küldünk. A nők és a férfiak közötti egyensúly a döntéshozatali testületekben természetesen egy konkrét egyenlőségi kérdés, és egyben szimbólum is, de hozzátenném, hogy eh, ahogyan önök is említették, illetve nem említette Gabriel asszony, a különbségek, a nézőpontok különbsége gyakran nagyon kedvezőnek bizonyulhat a vállalatok jó irányítását, illetően. Hölgyeim és uraim, a luxemburgi elnökség ezen dossziét az egyik nagy prioritásának nevezte. Több új javaslattal is éltünk annak érdekében, hogy a tanácson belül kompromisszumot találjunk. Jelenleg a tanács testületein belül megvizsgálták ezt az álláspontot, és megvitatták. Ezen vitákat követően az Abszkó tanács napirendjére tűztük ezt a témakört, mely hétfőn ül majd össze, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, és megnézzük, hogy minősített többség érhető -e el ezen témajavára. Nem szeretnék elébe vágni a tanácson belüli eszmecsere eredményeinek, nem szeretném ezeket megerőlegezni. Sajnálatos módon azonban már bejelenthetem önöknek, hogy a közelmúltbeli viták a koreperen belül nem voltak túlságosan bátorító jellegűek. Ma van egy remek hírem, mivel tudomást szereztem arról, hogy egy ország, amelyet a biztos asszony igencsak jól ismer, bejelentette, hogy megváltoztatta álláspontját. Tehát kedvezőtlen álláspontja helyett most már pozitív álláspontot foglal el ezen témával kapcsolatban. Azt hiszem ez egy jó jel, mindenféleképpen kedvező. Ahogyan tudják, ez a javaslat kötelező eljárás jogi elemeket tartalmaz, amelyek célja mennyiségi célok elérése, illetve az, hogy az igazgató tanács tagjainak kiválasztása egyenlő legyen, érdemen alapuló legyen és átlátható is egyben. A fő nehézségek abból a tényből adódnak, hogy bizonyos tagállamokban illetve az egyes tagállamokban különböző a megközelítés ezzel a témával kapcsolatosan. Egyesek előre haladottabb szakaszban vannak, mint mások, ami a nők és férfiak esélyegyenlőségét illeti ezen a szinten. Összességében elmondanám, hogy egyetértés uralkodik ezen javaslat célját illetően, de a tagállamok nagy része ugyan támogatja az uniós szintű jogalkotást, mások azonban és sajnálatos módon még blokkoló kisebbség, kisebbséget alkotnak ezek, inkább a tagállami jogszabályok mellett teszik le a voksukat a szubszidiaritás elvére hivatkozván, vagy nem kötelező jogszabályokat szorgalmaznának uniós szinten. Az elnökség egyébként a nők és férfiak esélyegyelőssége keretében tanácsi végkövetkeztetéseket dolgozott ki, amelyeket szintén elfogadtak, és remélem, hogy sikerül majd elfogadni az AFSZKÓ tanács ülésén december 7-én. Tehát a Női Férfi Esélyegyelőségi Intézet egyébként elemezte a jelenlegi helyzetet az Európai Unióban. Végezettől elmondanám, hogy a az a cél, hogy a lehető legnagyobb vállalataink is profitáljanak a nők és férfiak tehetségéből, szakértelméből. Nagyon sok a kiaknázatlan tehetség, és különösen manapság láthatjuk, hogy az egyetemi diplomával rendelkezők 60% Európában nő. Tehát nincs semmiféle ok arra a 21. században, hogy a kormányok, vállalatok, bankok vagy más intézmények még főként a férfiak irányítása alatt álljanak. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek, hogy a nő férfi egyenlőséget napirenden tartja, és remélem, hogy ez a vita majd a mi tanácsi ülésünk számára is inspirációul szolgálhat december 7-én. Köszönöm szépen. Köszönöm, Schmidt miniszter úr. Kezdődjék a vita, Lögrip asszony kap szót két percben. Merci, monsieur le... Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, miniszter úr, itt vagyunk megint a plenáris ülésen, nem túl sokan, két évvel azután, hogy a Kratzer-Egner jelentést első olvasatban megszavaztuk, amely azt kívánt elérni, hogy a nők nagyobb mértékben vegyenek részt a tőzsdényedzett európai vállalatok igazgatásában és a tanács munkájában is. Jó és rossz hírek váltakoznak, amikor, amiket ön hozott. Mindannyian együtt örülünk annak, hogy hogy az EBSCO tanács ülésén e, ilyen eredményeket értek el. Ugyanakkor Maria Gabrielhez hasonló módon én is elmondanám, hogy azt szeretnénk, azt várnánk, hogy sokkal elkötelezettebben odaadóban hajtsák végre a tagállamok ezeket az alapelveket, hogy valóban olyan gyakorlatias megoldások legyenek, amelyek egyébként teljesen elvárhatóak. Persze anélkül, hogy a szubszidőritás elvér bárki ezt bárki is megsértene. Persze az igazgató tanácsokban a nők nagyobb részvétele az kívánatos, 2011-ben lépett életbe például Francia országban a vonatkozó törvény. Sok, többen úgy gondoljuk, hogy a kötelező kvóták igenis működhetnek, a legna... úgy tűnik, hogy ezek a megszorítások vagy ezek a kvóták működnek, hiszen 33 os sikerült ezt feltornázni Franciaországban. Ugyanakkor a tagállamok között a kulturális különbségek és a jogi megközelítés tekintetében is különbségek vannak. Persze, ez nem baj, de hogy a női tehetség elpazarlása folyik, hiszen művelt női főkben bizony Európa nem túl szegény, és hát ezeket kihasználtan hagyni nagy bűn és butaság. Köszönöm, Legrip asszony. Másfél percben Head asszony következik. Tack så mycket ordförande. Den 14 juli i år så uttalade sig Nos, 2015. júliusában az akkori elnökség pozitívan nyilatkozott az ezen irányel vonatkozásában. Az Európai Parlament és az OECD azt látják, hogy valóban szükség van erre az irányelvre. Nagyobb esélyegyelőségre van szükség a vállalatok vezetésében, ezt a gazdaság és feminista érvet hozzák fel. Az OECD azt is hangoztatja, hogy a vállalatok csak profitálhatnak abból, hogyha több nő foglal helyet a vezető testületeikben. Vannak tehát itt gazdasági okok, és a legfőbb ideje annak, hogy ezen patriarkális hálózatokat megszüntessük, amelyek a felügyelő bizottságokban és igazgató tanácsokban jelenleg léteznek a férfiaknak eddig jobb esélyeik voltak, most jogszabályi változtatásra van szükség. Köszönöm, hát kolléga, egy percben Fonstor kolléga következik. Tisztelt elnök úr, a parlament a női kvótát akarja mindenképpen megvalósítani, ez teljes mértékben elhibázott megközelítés hiszen a felügyelőbizottságok esetében van csak női kvóta, és miért nincs a tűzoltóknál például és miért csak a nők számára, miért nincs a biszexuálisok, vagy a transzexuálisok, vagy az interszexuálisok számára. Nos, a magánvállalatok esetében a kvóta egy beavatkozás a vállalkozói szabadságba. Egy vállalkozónak igenis joga van száz férfit, száz nőt vagy száz csimpánzt alkalmazni a szabad döntés eredménye. A kvóták csupán diszkriminációk a nem alapján, ez egyéneket diszkriminál az egyik ö, csoport javára, és én elutasítom ezt. Elnök, köszönöm, von Storch kolléga. Megenged egy kékkártyás kérdést Régner asszony részéről? Tessék. Mikrofonba kérjük. Régner asszony elolvasta a jelentést. A jelentésben eljárások szerepelnek, objektív eljárások. Érjünk egy célt, és nem az szerepel, hogy kvótát akarunk. A cél a 40%-os kvóta elérése a felügyelő bizottságokban ez egy elhibázott cél, hiszen ez diszkriminációt jelent, nem fog javulni a helyzet, hiszen nőként alkalmazzák ezeket a személyeket, és a cél is egyébként elhibázott, én elutasítom ezt. Elnök, köszönöm. Másfél percben Bilbao Barandika asszony következik. Gracias, presidente. Hoy en Europa, 6 de... Köszönöm Tízből hat egyetemi végzettséget megszerző személy nő, miközben 8 a 10-ből az igazgatóságokban férfi, ami igazságtalan és alás az Európai Unió versenyképességét. A kvóták hasznosak lehetnek a gátak elbontásában. Kritikus döntésekre van szükség, hogy arra sarkaljuk a nőket, hogy jobban beszálljanak az európai gazdaság működtetésében. Azt látjuk egy múlt havi jelentésből, hogy a női igazgatókkal működő cégek jobban teljesítenek, és a, az ügyfeleik is jobban megbíznak ezekben a cégekben. Innovatív stratégiára van szükség, állami programokra, beruházásokra. Kompetitív előnyt jelent mindez, és eh, így kerülhetnének eh, csúcsvezetők pozícióba. Eh, tisztességes kiválasztási folyamatokra van szükség az igazgatóságokban. Szeretném megköszönni az elnökségnek és a biztosasszonynak személyes erőfeszítéseit. Azok az országok, amelyek blokkolják most ezt a jogszabályt, meg kell, hogy gondolják, és meg kell, hogy változtassák az álláspontjukat. Köszönöm. Köszönöm, Bilbao Barandik asszony. Forenca asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Igen, csak sajnálattal hallgattam a kollégát, hogy nem ismeri fel ezt a problémát, ami pedig nyilvánvaló. Azt számította ki, hogy november 5-től a nők a gender pay gap ö, okán ö, gyakorlatilag térítésmentesen bér nélkül dolgoznak, akár Olaszországban, akár más európai országokban. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nők javára akarunk kvótákat kialakítani, hanem arról van szó, hogy kevésbé diszkriminatíve változtassuk azt a világot, ahol a nőkkel szembeni megkülönböztetés még mindig igencsak jelentékeny, mint például az igazgató tanácsokban, de nem csupán ott. Itt arról van szó, hogy együtt vizsgáljuk meg, milyen stratégiákat lehet alkalmazni, hogy végre az üvegplafont áttörjük, és egy olyan világot teremtsünk, ahol a nők és férfiak ugyanúgy létezhetnek ugyanolyan jogokkal és hatáskörökkel. Elnök, köszönöm Forenca kolléga. Reintke kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony, tisztelt Schmidt úr. Egyszerű lehetne ez a dolog, van itt egy közös politikai célunk, a nők és férfiak esélyegyenlősége, itt a döntési pozíciókban vannak eszközök, amelyek bizonyos mértékig működnek, a kötelező szabályok, amikről Régner asszony szólt, és mindenki profitál ebből a nők, a férfiak, a gazdaság, mindenki a társadalmunkban. A politika néha ilyen egyszerű is lehet. De egyes tagállamok az EU-ban még úgy néz ki, hogy mindig nem ismerték ezt fel, és főként a német szövetségi kormány. És ezért, kedves német szövetségi kormány, a bizottság minden területe megfelelt a követeléseinknek. Itt van ez a követelés, hogyha ezt nem támogatják a német, a német kormány részéről, ez elhibázat lenne. A német családügyi miniszter, aki ezt a javaslatot támogatja, nos, az Európai Parlament szerint ön mögött áll, érvényesítse az akaratát, hogy a javaslatot hétfőn Németország szavazatával fogadják el a tanácsban többséggel. Köszönöm. Köszönöm, Reintke kolléga. Másfél percben James kolléga következik. Uh, Köszönöm szépen. Én és egy tőzsdén jegyzett vállalat nem ügyvezető igazgatója voltam, igazgatónácsi feladatokat láttam el egy kockázati tőke befektető cégben. Attól tartok, hogy inkább az az igazi nagy baj, hogy nem az, hogy nem azt számít, hogy az ember mit tud, hanem hogy kit ismer. Sajnálatos módon ez nagyon szomorú helyzet. Persze mindannyian szeretnénk, hogyha a cégvezetésben nagyobb szerepet kapnának a nők, a valóság azonban ezzel szemben megy, hiszen megint nem az érdemek Igazából az lenne fontos, hogy arról kellene beszélnünk, hogy az átláthatóság és az érdemi felvételi politika vagy kiválasztási politika mennyire célra vezető lenne. Attól tartok, hogy ez a pozitív diszkrimináció is torzít a helyzeten. 40%-os kvótát akarunk előtetni cégekre, és megbüntetjük őket, hogy ezt nem tartják. Ez nem, egyszerűen nem reális. Hogyha az Európai Unió valóban szeretne valamit kezdeni ezzel a helyzettel, akkor kérem kezdjék ezt újra, és alapvetően az establishment e, ellen kellene fölvenni a harcot, akik igazgató tanácsról, igazgató tanácsra ültetik egymást. Köszönjük, buonanno, kollega, következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Nos, ez a vita szerintem most értelmetlen. Szeretnék egy összehasonlítást tenni a nők kapcsán azokban, itt sajnos európai országokban is van egy olyan módszer, amit a nőkkel kapcsolatosan alkalmaznak, amely a női, nemek, női nemi szervek megcsonkítása. Sajnos tehát ezt a muzulmán országokban gyakorolják, és aztán a muzulmánok Európába jönnek, a kislányokon hagyják ezt végre csupán vallási okok miatt és itt most a részvénytársaságokról beszélünk, hogy ott legyenek nők, és ezt az undorító gyakorlatot nem közdik le, amit ezek a disznók a kislányokkal kapcsolatosan elkövetnek. Ez nem a nők védelme? Csak az igazgató tanács vagy a pénz érdekli önöket? És csak az, hogy a nők az ott nagy arányban részt vegyenek, és az, hogy ezek a disznók a kislányokat az egész életükre teszik, az ellen nem emelik fel a hangukat, ez egy rettenetes dolog. Fintank. Köszönöm. Bonanno kolléga megenged egy kérdést Bilbao Barandika asszony részéről, tessék. En primer lugar, me gustaría decirle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 se sabe que usted no ha estado en estos debates y me gustaría Nos, értem, kolléganő, az ön hozzászólása, de ez nem volt kérdés a kolléga úrhoz. Bonanno kolléga kap szót. Csak azt szeretném elmondani, hogy én a 22. helyet foglalom el itt az összes képviselők közül, ami a jelenlétet illeti, tehát nem ön fog nekem leckéket adni a jelenlétről, és tudom, hogy mi történik itt a nőkkel a világban, ön pedig az igazgató tanácsról beszél, csak a hatalomra gondol a csúcs jelenségekre, és nem gondol arra, hogy mi történik a világ többi részén a nőkkel, és csak a kaviáros, pesgős csúcsvezető nőkkel foglalkozik. Elnök, köszönöm bonanno kolléga. bonanno kolléga, elmondanám önnek, hogy itt arról a témáról vitázunk, amiről a kollégák beszéltek, ön pedig nem erről a témáról szólt. Suika asszony következik két percben. A kollégim Suica. Suica asszony. Suica asszony kap szót. E, žao mi je što je gospodin Buonanno prekinuo ovu relativno idiličnu raspravu, ali bi mi bilo drago... Köszönöm. E, egy érdekes, de kényes téma ez, amit Buonanno úr megszakított. Persze szeretném, hogyha több férfi is részt venne a vitában, nem feltétlenül csak Buonanno úr képviselni a férfi társadalmat. Attól tartok, hogy ezt kell mondanom, hogy minél inkább, ahogy öregszem, egyre inkább kótapárti vagyok. A társadalom nem lesz tisztességes a nőkkel szemben egész addig, amíg nem lesz 50%-os képviseletünk itt is. Persze az esélyegyenlőség és az egyenlő eljárás rend, ahogy az már említésre került, ez emel, e, emellett. 2010 óta óriásit javult a helyzet, Schmidt úr említette ezt. Örülök annak, hogy a luxemburgi elnökség eh, is napirenden tartja ezt a kérdést, 11-ről 21%-ra emelkedett a nők részvétele. Ez, ez, ez jó dolog, de hát ez édes kevés. Meddig kell még türelemmel lennünk? A nők türelmesek, de meddig kell még ezt tűrnünk? Mikor fog megmutatkozni a nők valós aránya az, az igazgató tanácsokban is? És December 7-én pedig szeretnénk, hogyha ezt elfogadnák a tanácsban, mert az világos, hogy megvan, amikor megvan a megfelelő jogszabály, akkor a tagállamokban is változik az emberek viselkedése. Jó lenne, hogyha a parlament után a tanács is komolyan venni ezt a munkát, Ami az egyetemi végzettségeket illeti, no itt 60% a nők aránya, aztán valahogy ez nem, ugyanez az arány nem található meg a vezető pozíciókban. Máltán nagyon alacsony a nők aránya, még alacsonyabb, mint az uniós átlag, és megszakítja hozzá szólót az elnök. Hannibal asszony következik, parancsoljon. Mikro. Próbálják a mikrofonba, asszony. Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani a luxemburgi elnökségnek. Valóban kiváló munkát végeztek ez ügyben is. E, eleve nem is értem, hogy hogy került le a napirendről ez a kérdés. Többen elmondták előttem, hogy azok a cégek, ahol több a nő az igazgató tanácsban, általában jobban teljesítenek, mint társaik. Ez már önmagában is jó ok ahhoz, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést. Sajnálatos módon egyszerűen így elsikadnak a tehetséges nők. Azt tudjuk, hogy a bizottság tervezete meg, megjelenését követően nőtt a, a nők aránya. Az Egyesült Királyságban is nőtt a nem ügyvezető igazgatók 25%-a nő, Tudjuk, hogy a brit konzervatív kormány is részét képezi a blokkoló kisebbségnek a tanácsban ezügyben. De miről is szól igazán ez a jelentés? Kicsit más dologról, hiszen igazából nem csak a nem ügyvezetői, hanem az ügyvezetői státuszban is, és megszakítják Hannibal asszonyt. Egy parce volt ugyanis, Zsitnánszka asszony kap szót egy percben. Dnes nie je otázkou, či je dobré, aby bolo viac žien. Köszönöm Nos, ez nem a kútek kérdése. Természetesen jobb lenne, hogyha ö, nagyobb lenne a sokszínűség, úgymond az etnikai különbségekre tekintettel is, vagy a fogyatékkal élők részvételére tekintettel is, a egyes társadalmakban azért fogadják el a kvótákat, mert ez egy sokat vitatott téma, amiről az adott társadalom már régóta gondolkodik. Nem hiszem, hogy szükséges minden országban a nőket ilyen módon támogatni. Hogyha ez bizonyos társadalmakban nem kedvező, akkor hagyjuk ezt. Vannak más eszközök, lehet a családi infrastruktúrákat is támogatni, a jobb, a bevált gyakorlatokat is bevezetni a cégeknél, talán hossz, lassabb, de biztosabb út ez. Köszönöm Zsitnyánszka asszony, Wikström asszonyt nem látom a teremben, egy percben a jutó asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr kollégák, az ötcsillagos mozgalom részéről mindig elleneztük a rózsaszín kvóták bevezetését, akár a tőzsdényjelzett társaságok, akár a civil társadalom, akár a politika szempontjából. Ezért kérjük, hogy a valódi részvétel és a nők részvétele a mi kapacitásunk gyümölcse legyen, és ezt érdemi kritériumok meghatározása révén kell elősegíteni, amelyek átláthatóak és egyenlőek mindenki számára. Nem akarjuk és nem tartjuk helyesnek, hogy egy vezetői pozíció kényszerítessék ránk, ez lenne az igazi szexizmus. Inkább abban hiszünk, hogy sokkal többet érünk, nos ennek előrebocsájtásával fent tudomásul vesszük a deficitet a jogalkotási döntéshozatali folyamatban, és ahogyan az anyasággal kapcsolatos irányelv esetében láthattuk, a parlament tehetetlenül asszisztál a tanács állásfoglalásának hiányához. Az európai intézményeknek mindenképpen világos döntést kell hozniuk bizonyos határidőkön belül, ezt mindenképpen meg kell változtatni, és számunkra ez elviselhetetlen. Köszönöm. Köszönöm a jutó kolléga, Kapel kolléga kapszót egy percben. Köszönöm, elnök úr, Schmidt, miniszter úr, biztos asszony. Nos, a jövő évtől 30%-os női kvóta lesz Ausztriában, és ez egyáltalán nem ö, rosszul van végrehajtva, hiszen megfelelő ö, 76,8% a nők aránya az adott testületekben. Nos, a felügyelő bizottságokban fogja a tanácsunk megbeszélni a női kvóta kérdéskörét. A nagy tanácsokon tőzsdén jegyzett társaságok esetében is növekedni fog ez az arány. Szerintem a kötelező női kvóta nem az EU hatáskörébe tartozik, legalábbis egyes tagállamok esetében a szubszidiaritási elvet kellene érvényesíteni. A gender diversity-nek pozitív kihatása van a nagyvállalatok üzletmenetére. Németországban is megfigyelhető volt, hogy a nő, nagy, magas női arányú vezetői testületekkel rendelkező vállalatok sokkal jobb eredményeket könyvelhettek el itt az elnök úr megszakította hozzászólót, köszönöm Kapper kolléga. Másfél percben Sojdrova asszony kap szót. Děkuji, eh, kolegyně a kolegové. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy az EU-nak most jelenleg a biztonsági kérdésekkel kellene foglalkoznia. Nagyon fontos kérdések. Természetesen a nemi szerepek kérdése is eh, fontos, és eh, jó az, hogy eh, foglalkozunk ezekkel is. A cseh kormány ma úgy döntött, a hogy csatlakozik azon országok klubjához, amelyek pozitívan reagálnak ezekre a dolgokra és kijelentette egyértelműen, hogy támogatja a kiegyensúlyozott női képviseletet az igazgatóságokban. Szeretnénk, hogyha a cseh nagyvállalatoknál is megfelelő számban lennének nők a igazgatóságban. Hat nagy cseh cégről beszélünk általában. Nem használtuk még ki az összes lehetőséget, és én, eh, nekem nem tetszik, hogy a magáncégekkel kezdünk. Szerintem az állami tulajdonban levő cégekkel kellene kezdeni. Az állami, illetve önkormányzati tulajdonban levő eh, cégekkel. Azt gondolom, hogy eh, a kormányoknak előbb a saját házuk táján kellene, se portájuk előtt kellene sepregetni, és ottantól kezdve látnák a magáncégek is, hogy érdekükben áll, hogy több nőt alkalmazzanak a Eh, az igazgatóságokban. Köszönöm, eh, és köszönöm a luxemburgi elnökségnek, eh, Nikolás Schmidtnek is, valamint Jurova asszonynak is azt, hogy előtérbe helyezik a férfi-női egyenlőségét. Az, hogy 21%-ot képviselnek az igazgatóságokban a nők, az nem elégséges. És ráadásul ezek átlagok, mert vannak olyan országok, ahol 2,5% az arány, más országokban 30% fölött van. Nyilván vannak törvények, amelyek a nemi egyenlőséget hivatottak szolgálni, és úgy tűnik, hogy ezek működnek ott van diszkrimináció, ahol nincs törvény, ott van diszkrimináció, ahol akarat hiány van arra, hogy növeljék a nők arányát az igazgatóságokban. A bizottság megtette a magáét, a parlament. Mi azt szeretnénk, hogyha kötelező lépések születnének. Szeretném tudni például, hogy mik az érvei azoknak az országoknak, amelyek ellenzik ezt. Azért, hogy tudjak velük vitatkozni, tudjunk megoldást találni. Az elnök elvette a mikrofont. Arina. Köszönöm, Arina kolléga. Görling kolléga kap szót egy percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a igazgatótanácsi és, és menedzsment szinten is alulreprezentáltak, de hát javulnak a dolgok, ezt el kell ismerni. Én mindig is abban hittem, hogy a legjobb ember egy pozícióra általában egy nő. Ugyanakkor a kvótákat nem szeretem. Egy kicsit ilyen, ilyen galázónak tartom őket. Viszont a szubszidioritásban hiszek, és én és a kormányom is főként a szubszidioritás okán ellenzi ezt a javaslatot. Döntsék el ezt maguk a tagállamok a tanács álláspontjában nem sok érdekes dolgot vártam, de a négyes pont alatt rugalmasságot olvashattuk. Köszönjük, Luxemburg! Lehet, hogy valaki még, mégis meghallotta a szavunkat, még az is lehet, hogy a végén megállapodunk. Köszönöm, Görling kolléga. Másfél percben Koszlovszka Rajevic kolléganő következik. E, panie przewodniczący! panie ministrze! szanowni państwo! E, miniszter már többször is beszéltünk erről a, az irányelvről és e, ismét beszélünk róla. Egy sor szervezetet érdekelnek az egyenlőségi kérdések, akár az igazgatóságokban is. Németországban, Svédországban, Németország, Svédország, Nagy-Britannia, Hollandia blokkolják ezt a kezdeményezést. Ez a blokkoli kisebbség e, más és másokból blokkolja e, a e, jogszabályt, például Dánia, Hollandia, Németország egyébként dolgoznak azon, hogy javuljon a helyzet. Németország kvótákat mutatott be, vezetett be, Svédország programokat indított. Ezek az országok tehát érdeklődnek. Vannak olyan blokkoló országok is, amelyek nem akarnak semmit se tenni, és nagyon kevés a nő az igazgatóságaikban, és nem is akarnak ezen különösebben változtatni. Velük máshogy kell tárgyalni, tehát a két országcsoporttal máshogy kell tárgyalni, akik az irányelv céljait el akarják érni, és akik nem, más bánásmódot érdemelnek. Tehát azt gondolom, hogy a konzervatív módszerekben is megegyezhetünk, hogyha a célt elérik. Ugyanis így a cél teljesülne, e, nevezetesen az, hogy a nők áttörhessék az arany plafont, a női e, e, talentum nem veszne el, és részt vehetnének az üzletben, illetve a vállalkozásokban. Módi. Módi kolléga következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnénk köszönetet mondani a luxemburgi elnökségnek, a komoly erőfeszítéseket tettek ez ügyben. Elképesztő, hogy 2015-ben itt tartunk, hogy még ennyire meg kell harcolnunk a nemekes egyenlőségért. Többen elmondták már előttem, ezért de én is azt gondolom, azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan tudunk ez irányelv terén további előrelépést elérni. Szerintem itt az ideje, hogy tegyünk valamit. az, hogy az évben úgy döntöttek, hogy a Refit program keretében eldolgozzák az anyasági szabadság kérdését, vagy a szülési szabadság kérdését, ez, ez is jól mutatja, hogy hol tartunk. Itt nem csak a nemek esélyegyenlőségéről van szó, hanem általában a vállalatvezetés kultúrájának megváltozásáról, hiszen a, a vezető pozícióban lévő nők a vállalat egész, minden szintjét befolyásolják. Hogyha a, a, a vezető pozíciókban nőket teszünk, akkor azt hiszem mindannyiunk esélyegyenlőségéért harcoltunk és tettünk valamit. Köszönjük szépen, Moody asszony, egy percre. Tomasics asszony kap szót. Köszönöm. A nők alul képviseltek az európai cégek igazgató tanács. Bár többször beszéltünk már, nem egyszer, nem kétszer erről a problémáról ehhez falai között, és egyetértünk abban, <clears throat> hogy a vezető posztokhoz nőknek is ugyanolyan hozzáférést kell biztosítani, mint a, mint a férfiaknak, hiszen ugyanúgy tudnak dolgozni, ugyanúgy tudnak dönteni, ugyanolyan bonyolult feladatokat el tudnak végezni. Szerintem a nők egyenlő esélyt megérdemlik az üzleti világban is. A kemény munkájuk miatt nem azért, mert mert, mert nők. Azt hiszem, hogy a nők, akik eljutottak az ügyvezető tanács, vagy az igazgató tanács szintjéig nagyon kőkemény munkával, rengeteget tesznek a mi érdekünkben is. Az emberek gondolkodás módján kell változtatni, és a diszkriminációt pedig büntetni. Köszönjük. Ja, köszönöm. Köszönjük. Petir asszony következik másfél percben. 400 Köszönöm, elnök úr. A nők aránya 15% az legnagyobb 400 horvát cég vezető pozícióiban, és a felügyelő tanácsokban, felügyelőbizottságokban pedig 20%. Azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy a az üzleti világban is szükség van nőkre. A nők alul képviseletét lehet, hogy nem, oldja meg a kvó, nem oldják meg a kvóták, de biztos, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők olyan lehetőségekhez jussanak, amelyhez kvóták nélkül sosem jutnának. Ezt azt senki sem várja, hogy valaki csak azért kapjon meg egy posztot, mert nő, hanem azért, mert megérdemli, azért, mert korábban pont éppen a ellenkezők csak azért tagadták meg tőle az őt megillető státuszt, mert nő volt. Egy, a, ezt az ajtót kell megnyitni a nők előtt, a modell megvan ehhez, és ragaszkodnunk kell a, a vonatkozó szabályok végrehajtásához, de persze úgy, hogy a szubszidiaritást nem sértjük, és a magán vállalkozók, ne felejtsük el, olyan dolgokat tudnak megtenni, amelyeket mi az állami szektorban képtelenek mondjuk. Köszönjük szépen! ez Túlságosan hamar ütöttem le a kalapácsomat, most Tányruk asszony következik egy percben. 2010 óta a női kvóta az Európai Felügyelőbizottságokban nagyon lassan emelkedik. Ez egy kis repedés az üvegplafonon, egészen kicsiny, aprócska, és a bizottság azt javasolta, hogy európai szinten egy átlátható eljárás jön létre a felügyelőbizottságokban a tagok kiválasztésére, hogy 2020-ig a felügyelőbizottságok tagjainak 40%-a nő legyen. A parlament 2013-ban hozzájárult ehhez az álláspontot, és most két éve várunk arra, hogy a tanácsban megmozduljanak a dolgok. És az önkéntes megállapodások semmilyen eredményre nem vezetnek, hiszen azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol kötelező szabályok vannak, ott némre kedvezőbbre változott a helyzet. Az én saját országom Németország kötelező női kvótát a felügyelőbizottságokban ö, ö, nem támogat. Mindenféleképpen megoldást kell találni, és Maria Arena kolléganőhöz csatlakozom, mondom, hogy folytatni kell ezt a hibát, mindenki számára legyen egy alap, minden európai nő számára. Köszönöm, Steinruck kolléga, másfél percben Komodéni Kákia asszony következik. Köszönöm. Málta bennem is aggodalmakat kelt, nem csak a kollégákban. Úgy tűnik, hogy egyes tagállamok nem akarják betartani az ígéreteket, és valójában csökkent a nők száma, illetve aránya vezető szerepekben. A tanács elismerte, hogy szükségesek a versenyképességhez a gender kezdeményezések. A tagállamok csak óvatosan támogatják ezeket a dolgokat. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nem nagyon akarják ezt a szabályt, nem látják azt, hogy be kell fektetni a nők képességeibe, oktatásába. Senki nem mondhatja azt, hogy nincs elég kvalifikált nő, és nem mondhatja azt sem, hogy a társadalom elutasítja a nemi egyenlőséget. Még Máltán is több képviselőt választottak ebbe a parlamentbe, mint férfi képviselőt. Itt nem arról van szó, hogy a kisebb képességeik miatt részesítjük előnybe a nőket, hanem arról, hogy a kvalifikált nőknek adunk egyenlő esélyeket. A nem kötelező szabályok nem elegendőek, nem akarunk bürokráciát teremteni, de a társadalmi felelősségünket vállalnunk kell. Köszönöm kolléganő, egy percben Jongérius kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. A világgazdasági fórumon elhangzott, hogy 2095-ben talán létrejön a világon az esélyegyenlőség. egyenlőség Hát 135 évig kellene élnem ehhez, hogy ezt megéljem. Nem szeretnénk ennyi ideig várni. Franciaországban is a, látható volt, hogy a nagyobb egyel, esélyelőséget felmutató vállalatoknál jobbak az eredmények. Hollandia országom sajnos ezt még nem értette meg, és a holland vállalatok ezért nem használják ki a nők speciális látásmódját és tehetségét. A luxemburgi elnökség most megoldást próbál találni a tanácsbeli blokkádra, padhelyzetre, de itt valóban sürgető tettekre van szükség, gyorsan kompromisszumra kell jutni, hiszen a holland elnökségre se szem, sem számíthatunk ezen probléma megoldásában. Köszönöm, Jongérius kolléga, mondja az elnök. Másfél percben Szentfeld kolléga következik. Dziękuję, panie przewodniczący rozmawiamy dzisiaj na bardzo poważny temat, ale delikatny. Nagyon komoly témáról beszélünk, hölgyeim és uraim, és rendkívül kényes téma is ez. Nincs igazándiból oka annak, hogy a 21. században ne kezelnék egyféleképpen a nőket meg a férfiakat. Különösen fontos ez az állami hivatalokban, különösen ott, ahol a társadalmat képviselik. De ez a jogszabály, e, illetve a probléma nem annyira az állami szektorban van, hanem a magánszektorban. E, itt azért nem szabad elfelejteni, hogy gazdasági tevékenységről van szó. A gazdasági tevékenységet már pedig szabadon kell tudni végezni. Itt a tulajdonjogról is szó van, és ezen túlmenően a tagállamok autonómiájáról, hogy a saját hazájuk joggyakorlatát maguk alakítsák. És természetesen be kell tartani a az arányosság elvét is az EU jogban. Éppen ezért én megértem az igazgató tanácsos problémát, és azt is megértem, hogy lassan változnak a dolgok, és azt is látom, hogy ez a téma vissza fog térni, mert leginkább a kultúra megváltoztatására van szükség, nem pedig a jogszabályok megváltoztatására. Köszönjük, Seinfeld úr. Nagy kolléganő következik egy percben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most arról beszélünk, hogy szükségünk van erre a kvótára, vagy nincs. Én egyértelműen azt mondom, hogy már évtizedek óta létezik kvóta, évtizedek óta van egy férfi kvóta, elég az, hogy valaki férfi legyen, hogy bizonyos pozíciókat betölthessen. Mi nők azon gondolkodunk, hogy vajon a szakképzettségünk elége, még egyszer mondom, hogy évtizedek óta férfik óta létezik, a férfik óta melltában 97 százalék, az európai átlagban 80 százalék, és jelentsük ki világosan, hogy jogunk nőként és ez a 40% százalék nem szemérmetlenség, hogy ezt követeljük, hogyha 40, 50, 60, 70 százalékot követelünk, ha 70 százalékot követelnénk, talán beszélhetnénk arról, hogy ez túl sok, most csak azt követeljük, ami igenis megillet minket, férfik óta, évtizedek óta létezik. Köszönöm, nagy kolléga, következzék a Catch the Eye eljárás. Nem mindenkinek meg tudom adni a szót, mert csak egyel többen kértek szót, Sulin következik. Nos, a nemek esélyegyelő elve a modern társadalomnak az azonos részvétele a nőknek és a férfiaknak az állami és a magánvállalatoknál természetesen fontos. Függetlenül a nők részvételétől a közéletben erre szükség van gazdasági területen is. Üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy a tanács egy állásfoglást ad ki a 2012-es bizottsági kezdeményezéshez, ahol is 40%-os kvótát rögzítenek a nem megfelelően képviselt nem tagjai számára a felügyelőbizottságokban. Számos tanulmány megmutatja, hogy azok a felügyelőbizottságok, ahol a nemek aránya kiegyensúlyozott, jobb eredményeket érnek el, mert ott mind a nők, mind a férfiak kívánom, hogy figyelembe tudják venni. Köszönöm. Köszönöm Sulin kolléga, Marias kolléga következik. Köszönöm szépen. 2012 óta jött be van egy irányelv, amely azt mondja, hogy a nem ügyvezető igazgatói státuszok 40%-át, tehát az igazgató tanácsban 40%-ot nőknek kell adni, már legalábbis a tőzsdén jegyzett vállalatok esetében. Úgy tűnik, hogy ez a jogalkotói nyomás működik, hiszen az elmúlt évek során jelentősen nőtt a nők aránya. 9%-ről 21%-ra nőtt ez az arány. A legtöbb európai tagállamban, Franciaország, Németország és Finnország kivételével sajátos módon ez az arány igencsak uh, alacsony. Az az igazság, hogy a, főként a gazdasági válság miatt a nőknek még több problémájuk van, mint a férfiaknak, őket még keményebben érti ez, mint a férfiakat. Köszönjük, Jakab Csicsónak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Jó úton járunk, de messze vagyunk még a céltól. Fiatalabb koromban nagyon meglepett, hogy kvótákról beszélhet valaki, de eltöltöttem egy negyed évszázadot a politikában, és most már én is hiszem és vallom, hogy a kvóták működnek, a kvótákra szükség van. Hogy néznek ki ez a parlament például kvóták nélkül? Hány férfi és hány nő ülne itt a padsorokban? Ugyanez igaz a regionális és helyi önkormányzatokra. A férfi kóták említése nagyon meglepett. Legyünk őszinték a vitákban. Persze, de, de az ilyen megjegyzések semmiképp sem minősülnek építő jellegűnek. Köszönöm. Köszönjük. Etheridge úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! 40 százalék ez a kötelező cél a nők részvétele az igazgató tanácsokban beavatkozik a szabad piac működésébe Európa. A szabad piac nélkül nem lehet szabad a nép sem. Éppen ezért az esély egyenlőséget kell vizsgálni. Nem az, a, az esélyeket kell vizsgálni, hogy azok egyenlőek, nem az, hogy a végeredmény tekintetében egyenlő a helyzet. Fontos ez, hogy ne, kezd, ne induljunk el ezen az úton, ne korlátozzuk a szabadságokat a dicséretes célok nevében. Az, az esély, egyenlőség és az esélyek szabadsága az az egyetlen, amitől igazán szabad lesz maga a társadalom is. Köszönjük Etheridge úrnak, Polcsak kollega következik. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget én is. A piacba, fi, szabad piacba történő beavatkozás, ezt mondta a kollega. Gondolkozunk csak el ezen? A, az, a sors, vagy az Isten, vagy nevezzük bárminek, hogy a nők milyen a, arányban születnek. 51% eh, lány, 49% fiú, ez a természetes eh, aránya nemeknek. A, a lakosság körében. Szerintem a 40 százalékos kvóta nem jó, hogyha 10 százalékkal és eltérünk a természetes aránytól, már az sem természetes. Szerintem nem a szabad piacról kell beszélni, nem ez kell, hogy a cél legyen. Először a saját házunk táján kellene rendet rakni, az Európai Bizottságban sem érik el ezt a kvótát. Az állami eh, szektorban sem érjük el az 51-49-es arányt. Először tehát még egyszer mondom, saját házunk táján rakjunk rendet, és majd utána avatkozunk a magáncégek ügyébe. Köszönöm. Zárásképpen pedig megadom a szót Wikström asszonynak. Parancsoljon! I hela mitt liv så har jag arbetat för kvinnors rättigheter och jag har suttit i mansdominerade sammanhang. Allt. Egész életemben a nők jogaiért harcoltam, a férfiak által dominált körökben dolgoztam, és itt a parlamentben is ezt teszem. Nem hiszem azonban, hogy a bizottság irányelve most valóban esélyegyenlőséget teremthet. Liberális vagyok, és úgy érzem, hogy a vállalatoknak maguknak kell dönteniük arról, hogy hogyan akarják kialakítani a vezető testeleteiket. Itt a tulajdon jogokról is szó van, és ez valami alapvető dolog. Nos, úgy vélem, hogy mi elhibázott célokat akarunk megvalósítani. Ugyanannyi szülői szabadságot akarunk, jó gyermekgondozást valamennyi tagállamban, hogy a nők és a férfiak ugyanazon feltételekkel vehessenek részt a munka világában. Most nagyon sok nő feladja karrierjét és asszonyként tevékenykedik. Ezt az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy remekül képzett asszonyaink legyenek. Erre kell figyelnünk, hogy ez ne történjék meg. Köszönöm, Wikström kolléga. Elmondottam, hogy mindenkinek szót tudok adni hogyha jelentkeztek időben, akik utólagosan jelentkeztek, azoknak sajnos már nem tudok szót adni, szűkében vagyunk az időnek, a KSDI eljárást lezártam, és most mi túr kap szót a tanács nevében. Elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselő hölgyek és urak, majdnem 60 éve a római szerződésben a férfiak, akik nem képviseltek nagyon újszerű gondolatokat a női férfi esélyegyenlőséget illetően, azt beleírtak ebbe a szerződésbe a bérek egyenlőségének elvét a nők és férfiak között. Meglepő ez, mert akkoriban a bérkülönbség a nők és férfiak között még hatalmas nagy volt. Hatalmas nagy. Manapság még mindig meg kell állapítanunk, hat, körülbelül 60 évvel a római szerződés megszövegezését követően, hogy még mindig létezik ez a bér szakadék a nők és férfiak között. Képzeljük el, hogyha nem szerepelne ez a rendelkezés a római szerződésben. Nos, kétségem vannak, hogy ott tartanánk, ahol most tartunk, még akkor is, hogyha a jellegi helyzet távolról sem kielégítő. Úgy vélem tehát, hogy amit javaslunk, az egyáltalán nem a kívánatos állapot, hiszen ami kívánatos, az az, hogy valóban megvalósuljon az esélyegyenlőség, hogy ne is legyenek viták, azt illetően, hogy a nőket támogassuk, hiszen a helyzet teljesen normális lenne, hogy itt 60%-ban vannak férfiak, amott 60%-ban nők. Önök nagyon jól tudják, hogy a valóság jelenleg még egészen más. Éppen ezért egy olyan eszközre van most szükség, hogy aminek segítségével ne kelljen még akár 90 évig várnunk, hogy ez a helyzet előálljon, ahogy valaki említette. Nem akarok tehát túl sok türelmet kérni. Azt kérdezik tehát, hogy mi a tanács álláspontja. Nos, a tanácsban az álláspontok nem annyira eltérőek, itt, mint bizonyos álláspontok, amiket itt hallhattam. Ugye a szubszidiaritásról esett szó, vagy arról, hogy egyesek nem értenek egyet azzal, hogy ez az eszköz kötelező jellegű legyen. Uh, vagy akár a vállalkozások szabadságára hivatkoztak, amelynek joga van dönteni. Tehát ezek a nézőpontok, ezek a nézőpont különbségek a tanácsban is megjelennek. És garantáltam önöknek, hogy a luxemburgi elnökség megteszi a tőle telhetőt, vagy akár valamivel többet is, de a minősített többség az a minősített többség, tehát mindent meg kell tennünk, hogy ezt elérjük, és természetesen dolgozni fogunk ezen. A világ összes garanciáját megadhatom önöknek erre, köszönöm. Danke. Köszönöm. Schmidt miniszter úr nagyon, általában nem túl jó, hogyha a nőknek túl sokat ígérünk, ezzel a vitát le